témánk az Észak-Kaukázus Oleg Orlov esete. Hautala asszony kezdje a vitát. Uh, Tisztelt elnök úr! Az észak-kaukázusi állásfoglalás, és különösen uh, Oleg Orlov esete érdemes a figyelmünkre. Az észak-kaukázási térség tragédiája csak súlyosbodott az elmúlt időszakban. Az emberi jogok, alapvető emberi jogok sérülnek. Csecsenyföldön, Ingusföldön, Dagestánban, Észak-Oszétiában. És az erőszaknak még nincs vége. Hatan életüket vesztették Groznyban, a Csecseny parlamenti épületben legtöbben ö, civilek voltak. Hasonlóan nagyon sokan életüket vesztették bombatámadásokban. A múlt tragédiáival val nem számoltak el ebben az országban. A beszláni tragédia áldozatai ról még mindig nem tudunk semmit, nem tudjuk, hogy hol vannak a holttestek büntetlenség uralkodik ebben a közösségben, amely megbénította a régiót, és az erőszak a határokon túl is tapasztalható. A moszkoviták érzik a terrorizmus félelmeit, azonban Csecsenföldön eltűnnek az emberek, még a fővárosban is és erre láttunk példát Szentpéterváron is többek között az elmúlt esztendőben. Eljön tehát az a pillanat, amikor meg kell állítani ezt a folyamatot. Orlov úr a 2009-es Szaharov díj nyertese, most a büntető eljárásra áll, Európának pedig ki kell mondania, ebből elég, és föl kell venni a kapcsolatot az Európa tanácsal ebben a témában. Köszönöm. Köszönöm szépen, most pedig Sáka asszony kettő percre. President, Köszönöm szépen, elnök úr, kollégák. Ma Buzek elnök úr bejelentette az idei Szaharov díj győztesét. Ez a díj ugye a gondolat szabadságát jelképezi. Mi mindenütt képviseljük a világon ezt az értéket. A Nobel béke díjra reagálva Jezsi Buzek úr valóban azt kérte, hogy a Nobel béka díjas kínai állampolgárt engedje szabadon. A szabadság nem fenyegetés. Ez azokra az emberekre vonatkozik, akik az, az Észak-Kaukázusban védik az emberi jogokat. A Oleg Olov, Szergej Kovalev, Ludmila Alexeyeva, a memoriál tavalyi győztesei, tehát ők voltak a Szaharovdi kitüntetettjei tavalyi nem tudták még átvenni a mai napig sem ezt a díjat. Az EU nagyon sokat fektet az EU Oroszország kapcsolatba, az OECD-vel, az Európa Tanácsal együttműködve. Oroszország elkötelezte magát amellett, hogy támogatja, megvédi az emberi jogokat és a jogállamiságot. Hát de kérem szépen még, hosszú út áll előttünk. Az újságírók, a civil aktivisták megfélemlítése továbbra is napi renden van. Nincsen szólásszabadság, véleményszabadság, az interneten sem a jogállamiság hiányának 20 ezer ügye van az Európai Emberjogi Bíróság előtt. 20 ezer esetben e, nyújtottak be keresetet Oroszország ellen. Ha a jogállamiságot nem tartják fenn, ez a stabilitásra negatív hatással lesz. Semmilyen kifogása nincs Oroszországnak, Oroszországnak arra, hogy ne tartsa be saját emberjogi kötelezettségvállalásait. Szeretnénk, hogyha a memóriák képviselői megkapnak azt a szabadságot, hogy eljönnek itt az Európai Parlamentbe, és ha el tudnak jönni, akkor az Észak-Kaukázusban élők szabadságát képviselnék ők és jogaikat. Köszönöm szépen. Repo óra következő hozzászóló. Köszönöm szépen. Ami a félelmet illeti, az emberi jogaktivistákat körülvevő félelmeket, mi támogatjuk Oleg Olovot, hiszen ő kapta meg a tavalyi Szaharov díjat, hiszen nagyon is bátor ember volt, és az volt az egyetlen bűne, hogy kiállt az emberi jogok mellett, és elmondta a véleményét. Nem feledhetjük el, hogy az oroszországi helyzet egész más. Ez mind arról szól, hogy megfélemlítik az emberjogi aktivistákat. Persze rengeteget beszélünk a terrorizmus elleni küzdelemről, a fundamentalistákkal szembeni fellépésről, de mi a helyzet a civil társadalom, az emberi jogokkal? Nem elnyomásra van szükség, hanem párbeszédre, a joga, jog tiszteletben tartására, az emberi jogok tiszteletben tartására. Ha igazságot akarunk, akkor kell egy cél. Pontosan kell egy objektív és egy szubjektív dimenzió. Az észak is egy régióban azt jelenti, hogy nem szabad a büntetlenséget továbbra fenntartani. El kell ítélni azokat, akiket bűnösnek tartanak. Az áldozatok jogait is persze figyelembe kell venni, tiszteletben kell tartani. Világos és ö, igazságos támogatást kell garantálni Orlov számára, ezt észben kell tartanunk, amikor Oroszországgal tárgyalunk, amikor a kapcsolatokról beszélünk, Oroszország és az EU között, az oroszoknak tiszteletben kell tartaniuk az emberi jogokat. Ha valódi partnere akar lenni az Európai Uniónak, az Európai Unió az embereket támogatja, az emberek mellett áll ki. Köszönöm szépen, elnök. Másfél perc volt, mondja az elnök. Köszönöm szépen, most pedig Kányiszki úr. W czasach komunizmu, gdy a kommunizmus alatt, amikor a szolidaritás, a szolidárnos az emberi jogokért, a demokráciáért küzdött Lengyelországban, volt egy szlogenünk, szolidaritás nélkül nincs szabadság. Az Észak-Kaukázus kontextusában, illetve Oroszország, az Orosz Föderáció más területén is láthatjuk, elmondhatjuk, hogy nincs stabilitás jogállamiság nélkül. Nagyon fontos erről is beszélnünk. Hölgyeim és uraim, a gazdaság és politikai eh, kapcsolatainkat Oroszországgal nem kezelhetjük teljesen elválasztva külön az emberjogi helyzettől. A kett, ezek szorosan összefüggnek, ezerni szállal kötődnek egymáshoz. Eh, alapvető becsületbeli kérdés, vagy tisztesség kérdése ez, hogy, eh, a, hogy ezt tegyük, vagy ne tegyük. Azt kell várnunk tehát, és kérnünk Moszkvától, hogy az emberi jogokat tartsák tiszteletben, főként olyas valakivel szemben, aki a Szaharov díjat kapta, mert az Európai Unió csapása ez. Köszönjük. Verzsia asszony következik. Merci, Köszönöm szépen, elnök úr. Most megakadom az alkalmat arra, hogy kollektíve kérdéseket tegyek fel, arra vonatkozom, hogy mit célt szolgál a szaharoté. Madame Autala, köszönöm, hogy válaszolt Olov úr helyzetre vonatkozó kérdésemre. Olov úr az egyik felelőse a Memorial Egyesületnek, akik tavaly megkapták a Szaharov díjat, a Memorial szervezet. Ezzel a díjjal azokat kívántuk megjutalmazni, akik kiállnak az emberek jogait. Csecsenföldön is. Natália Asimirova meggyilkolását követően ezt a gyilkosságot minden eszközzel leleplezte Orlov úr. Nem kímélte az elkövetőket, mégis felléptek elne. Januárban Orlov urat, 2010. januárban Orlov urat és a memoriál szervezetet elítélték, és nem mondtunk semmit. Tavaly júliusban Orlov urat ismét bíróság elé citálták, és most is börtönben van. Amikor odaítéljük a Szaharov díjat, akkor értékelni kívánjuk azokat az asszonyokat és férfiakat, akik kiálltak az emberjogokért, a szabadságjogokért. És nagyon fontos, hogy egyfajta védelmet garantáljon. Mit tettünk Orlov úrért? Azért azokat az embereket, akik Oroszországban, Csecsenföldön kiállnak az emberjogokért. Hogy lehet elítélni, hogy az Észak-Kaukázusban tiszteletben tartsák az emberjogokat? Mit kell tenni? Esztemirova asszony gyilkosságát követően semmilyen fajta bírósági tárgyalásról nem hallottunk. Ezt el lehet viselni, hogy emberek eltűnnek, meggyilkolják őket, bántalmazzák őket? Hát akkor mi célt szolgálunk mi? Egyik plenáris ülés után, a másik, egyik plenáris ülés után a következőn is elítéljük folyamatosan a világon elkövetett emberjogi sértéseket, az emberjogok lábbal tiprását, mégis mit teszünk? Mikor lesz vége annak, hogy valóban képviseljük az alapértékeket, és ne áldozzuk be az alapértékeinket a gazdaság áldozatán. Kedves kollégák, lehet, hogy nem vagyunk már hitelesek. Azt gondolom, hogy talán, ha nem ma, csütörtökön délután lenne ez a téma, és nem lennénk ilyen kevesen, talán nagyobb becsben tartanának minket. Köszönöm szépen. Vergiát az, Verzsie asszony. Passzelt úr, tessék. Elnök úr, Észak-Kaukázus a cárista gyarmati politika áldozata volt, valamint a Sztálin rezsim népírtási kísérletének az áldozata, de még a Szovjetunió összeomlása után is további két brutális háborúra került ott sor, egészen a népírtásig a csecsen nép tekintetében. Még ma is azt mondhatjuk, hogy ez egy olyan régió, ahol olyan rezsimek léteznek, mint a Kadirov rezsim, amely brutálisan lábbal tiporja az emberi jogokat. Szeretnénk harcolni a terrorizmus ellen minden fronton, de ezek a rezsimeknek semmi közük nincsen a demokráciához és a jogállamisághoz. Ennek a helyzetnek a megoldásához egy három pontból álló tervre van szükség, szoros együttműködésre az Európai Tanács és az Emberi Jogok Bírósága között, az Európai Parlament között és a területen tevékenykedő emberjogi szervezetek között. És itt a memoriál központi jelentőségű, ezért azt követeljük, hogy Oleg Orlovot azonnal hagyják békén, és azt is követeljük, hogy támogassák az ő tevékenységét az emberi jogok területén. Annak érdekében, hogy az Észak-Kaukázus népeinek de a meggyilkolt barátainknak, így például Esztemirova asszonynak, akinek a gyilkosságát végre fel kell tárni, és akinek tartozunk ezzel az Észak-Kaukázusban, hogy ott végül emberi jogok és jogállamiság uralkodjon. Köszönöm, Posszát úr! A politikai frakciók hozzászólói Valensza kollega a, a az EPP nevében először. Jó, köszönöm elnök úr. Oleg Orlov azt mondta nemrég, hogy a legnagyobb probléma az Észak-Kaukázusban az, hogy a politikusok szem előtt vesztették a legfontosabb dolgot, az emberi jogokat. Ez destabilizálja a helyzetet, és meghosszabbítja a konfliktust, elhúzza a konfliktust, illetve a békés megoldás esélyét csökkent, hiszen a terroristákat támogatja. Az emberjogi aktivisták, mint például a Memorial nevű szervezet, a támogatásunkra szorulnak, mert szükség van rájuk ahhoz, hogy egy demokratikus társadalmat építsenek, és a régió stabilitásában is kulcsfontosságú szerepet játszhatnak, ezért kell támogatnunk őket, és természetesen kritikusan kell megítélni bármiféle negatív fejleményt. Fel kell szólalnunk azok érdekében, azok mellett, akiket elraboltak, akiket otthonukból elűztek. Köszönjük a szocialisták és demokraták nevében, is úr egy percben. Paldies, priekšsēdēkungs! Es pilnīgi atbalstu rezolūcijas daļu, Köszönöm szépen. Teljes mértékben támogatom az állásfoglalásnak azt a részét, ahol arról van szó, hogy szükség van arra, hogy az emberi jogokat az Észak-Kaukázusban garantáljuk. Nagyon jól ismerem ezt az országot, ezt a régiót, mert nem csak egyszer jártam ott. Ugyanakkor szeretném megjegyezni azt, hogy az emberi jogok védelmezői, e, nos hát ezért Orlov úrnak nincs joga a Csecsen köztársaság elnökét gyilkossággal vádolni. Ha Orlov úr úgy gondolja, hogy a Szahorov díj mandátum arra, hogy indokolatlan állításokat fogalmazza meg, akkor téved. Az Európai Parlament nem kell, e, hogy Orlov ügyvédjének e, szerepében tetszelegjen a bíróság előtt bizonyítsa, állítsa jogát, hanem Oroszországban akkor az Európai Bíróság elé is mehet. Nincs jogunk ennél a vitánál az egyik fél mellett kiállni. Mindkét felett arra kell kötelezni, hogy váltsa be feladat, vagy tartsa be feladatait. Először gondolkozom, mielőtt szól. A sértés szintén bűncselekmény. Köszönöm szépen. Köszönjük, Bielán kollega következik. Ó, köszönöm elnök úr a lehetőséget. Paradoxon a helyzet, hiszen egy olyan napon, amikor a végső döntést meghoztuk a Szaharov díj 2010-es díjazottjával kapcsolatban, ugyan a, azon a napon tárgyaljuk ebben a házban a tavalyi Szaharov díjazottat. A Memorial többi tagjával együtt kapta Oleg Orlov a Szaharov díjat méghozzá azért, mert az igazságért harcol az oroszok által elkövetett bűnök eh, napvilágra kerüléséért csecsenföldi eh, Csecsenföldön elkövetett eh, orosz büntettekről van szó. Bátorságáért kell megfizetnie, megszenvednie, mert Natalia Estimirjova halálával kapcsolatban feltette a kérdéseket, ő ugyanis eh, ő volt a Csecsenföldön, Natalia Esztemerőva volt Csecsenföldön a memoriál vezetője. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Kremlin támogatása nélkül Csecsenföld sem tehetni azt, amit teszi, ezért kell Medvegyev eh, eh, elnökre nyomást gyakorolnia, hogy vessenek véget ezeknek a dolgoknak Csecsenföldön. Köszönjük, mondja az elnök, Basescu asszony a következő a listán. Az észak-kaukázusi köztársaságokban a terrorizmus, az erőszak mindennapos. A csecsen parlament elleni támadás jól mutatja, hogy az iszlám felkelések az egész régió stabilitását fenyegetik. 15 évvel a Csecsen háború kitörését követően még mindig 80 ezeren nem térhettek vissza otthonukba. Az emberjogi aktivisták helyzete is aggasztó. Az önkényes letartóztatásokat és ember elhurcol, önkényesen elhurcolják őket mindenféle jogi alap nélkül. Oleg Orlov is három év börtönbüntetéssel is sújtható, mert a csecsen elnököt Eh, azzal vádolta, hogy Natalia Jesterinova eh, eltűnésében eh, szerepe volt. Azóta sem javult a helyzet, sehova sem jutottak a Natalia Jesztemirova ügyében végzett vizsgálattal, ezért egy tisztességes vizsgálatot kell követelnünk a memorial tagjaival kapcsolatban is. Adam Korhola has the floor. Köszönjük, Korhola asszony a következő. Po- Pohjois-Kaukasian alueen... Köszönöm szépen. Észak-Kaukázus ismert az ottani erőszak miatt, a csecsen erőszak miatt. És kiváltképpen ez a konfliktus kiterjedt Ingus, Ingusföldre és Dagestánra is. Mindenütt arról van szó, hogy, hogy a szabadságról van szó, a terrorizmus elleni küzdelemről. Ez a küzdelem nagyon sok belső száműzötthöz vezetett. Az emberi jogi aktivista támogatandó, aki tagja a memoriálnak, nagyon fontos szerepe van ott. Oleg Orlov olyan kérdésekkel foglalkozott, amelyek ott rendszeresen felmerülnek, és most pedig az állam képviselői üldözik. Anna Politkovskaya szintén kiállt a csecsenföldi emberi jogokért. És őt is likvidálták, és Natalia Estimirova Ismét mindent megtett az erőszak ellen, amely Csecsenföldön uralkodott, uralkodik. Meddig kell még várni? Hány gyilkosságot kell még megvárni? Az EU-nak valóban ki kellene állnia ezen embereket. Köszönöm szépen, Szanik kolléga. Köszönöm, elnök úr. Rögtön az elején hagy korrigáljam, amit az egyik kollégám eh, mondott, a memória képviselői azt mondták, hogy nem jöhettek el ide a díjat átvenni, de hogy nem. A nők fehérben kubai szervezet volt az, akik nem tudták átvenni személyesen a Szaharov díjat. Az Európa Tanács jelentésében olvashatunk arról, hogy az Észak-Kaukázusban lába tiporják az emberi jogokat, a hatóságok, a szervek, a stabilizációra törekednek állításaik szerint, azonban a jogállamiság hiánya a stabilizáció hiányában a stabilizáció hiú ábránd. Embereket hurcolnak, eltartóztatnak le, kínoznak meg, az ember jogi kérdésekben folytatott vizsgálatok sehol sem vezetnek, eredménytelenül zárulnak, az elkövetők általában büntetlenül megúszszák, ami oda vezet, hogy az emberek nem bíznak az igazságszolgáltatásban és annak szerveiben. Figyelemmel kell követnünk az észak-kaukázusi helyzetet, hogy a jogállamiság valóban érvényesüljön, a demokratikus polgári kezdeményezéseket nem szabad, hogy elnyomják. Köszönöm. Köszönjük, most a spontán hozzászólások következnek. Mikolási urat látom elsőként, aki szeretne hozzászólni, parancsoljon. Ďakujem, pán predsedajúci. Vážené Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák. A legnagyobb baj az Északi, Észak-Kaukázusban az hogy a külvilág gyakorlatilag szemet hull az emberi jogi kihágásokkal kapcsolatban, hiszen a régió destabilizálására használják az érintettek, és motiválják a terroristákat. Kádirov úr, aki ott egy vezető, egyáltalán nem tartja tiszteletben a törvényeket, jogállamiságot, semmilyen emberi jogot nem tart tiszteletben, és a közvéleményt sem tájékoztatják, nincs arra lehetőség, hogy konzultációra kerüljön sor. A memóriát, akja Oleg Orlov változtatni akart a helyzeten, de úgy tűnik, hogy a helyzet reménytelen. Nem lehet javítani a helyzeten. Éppen ezért az Orosz Föderáció állampolgárait helyesen kellene tájékoztatni. Köszönöm szépen, Kretú kolléga. Szeretném én is kifejezni szolidaritásomat Oleg Orlóval és a Memoriállal. Tavaly megkapták a Szaharov díjat az Európai Parlament által. Az, hogy elítélték, mert megvádolta a csecsen elnököt, és ez az új bírósági tárgyalás vagy per, egyszerűen felháborító üldözések sora, amelyet elkövettek az emberi jogi aktivisták ellen. Gondoljunk csak Nátája Esztimiravara, aki a csecsen koordinátora volt a memoriál csoportnak. Egyszerűen következetesen lábbal tiporják az emberi jogokat, és azzal indokolják ezt a fellépés sorozatot, hogy fel kell lépni a terrorizmus ellen, és így büntetlenül hagyják a súlyos gyilkosságokat elkövetőket, és elítélem az orosz hatóságokat. Köszönöm szépen. Kohlicek kolléga. Děkuji, pane předsedající. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt, szeretném felt, azt a kérdést szeretném feltenni, hogy miért beszélünk mindig az emberi jogokról, és miért vagyunk olyan kevesen itt minden egyes alkalommal. Tulajdonképpen gyakran nem is a dolog lényegéről beszélünk, hiszen Észak-Kaukázusban a probléma az, hogy bizonyos személyek csoportja saját célokat követ, ez egy fel, felfegyverzett csoport, a vahabitok csoportja. a vahabiták csoportja, akik ugyanazoktól kapják ezeket a fegyvereket, akik másokat is, más terroristákat is fegyverekkel látnak el. Fel kell tennünk a kérdést, hogy miért kerül sor ilyen emberjogi sértésekre az Észak-Kaukázusban, és erről nem beszélünk. Természetesen be kell tartani az emberi jogokat ott is, de meg kell teremteni ennek körülményeit, alapfeltételeit is, és hogyha kívülről terrorista szervezetek ket finanszíroznak, ezt amit nem tudunk tenni. És ez az állásfoglalásból teljesen hiányzik. Köszönöm. Most Gómás asszony következik végezetül. Mr. Chairman, I fully back... Elnök úr, teljes messzélességgel támogatom a frakció által benyújtott állásfoglalási indítványt, amely felszólít arra, hogy a Szaharov eh, díjazott Oleg Orlovot támogassuk, hiszen ő felemeli a hangját az emberi sértések ellen az észak-kaukázusi területen. Jó magam és a frakcióm eh, nem értünk egyet Miszki úrral, aki kritizálta Oleg Orlovot, azt mondta, hogy eh, emberjogi aktivistaként nem beszélhet Kadirov, nem rágalmazhatja Kadirov urat. Minden demokrata jól tudja, hogy nem kell emberjogi aktivistának, bármiféle díj nyertesének lenni ahhoz, hogy joga, demokratikus joga legyen valakinek arra, hogy kritizáljon egy államfőt vagy kormányfőt. Ezért megragadnám elnök úr ezt az alkalmat is. Raúl Medeva úr, amit mondott, hogy a tanács, a bizottság és ez a parlament is, főként Eston asszony tegye meg mindent annak érdekében, hogy megelőzzük a helyzet további súlyosbodását a szarában, annak érdekében, hogy a marokkói hatóságok ne üldözzék az elnök megszakítja, elnézést képső, aztán az Észak-Kaukázusról beszélünk, nem a Nyugat-Szaharáról. Köszönöm, most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, az Észak-Kaukazusban az emberi jogok helyzete. Nos, miután a terrorizmus elleni művelete tavaly lezártnak tekintették Csecsenföldön, azóta is erőszak és büntetlenség uralkodik a Dagestánban és Ingusföldön is ez a helyzet alakult ki. A fegyveres támadás, amelyet Groznyban a parlamentáren követtek el kedden, arra emlékeztetett, hogy a helyzet nagyon is érzékeny és veszélyes. Ashton asszony az EU, nem, az EU külügyi főképviselője azt mondta, hogy semmilyen módon nem lehet a terrorista erőszakot és öngyilkos merényleteket indokolni vagy igazolni. Szeretném kifejezni együttérzésemet az áldozatok családjaival szemben. Polgári áldozatok és két szolgálatot teljesítő rendőr is áldozatául esett ennek a támadásnak. Rendszeresen támadják az újságírókat, emberi jogi aktivistákat, és az elkövetőket nagyon ritkán látjuk a bíróságon. Tisztelkünk azok előtt, akik elveszítették életüket, és akik továbbra is folytatják munkájukat ilyen körülmények között. Nagyon sok aktivista, újságíró, ügyvéd az Orosz Föderációban üldözésnek, megfélemlítésnek, erőszaknak van kitéve. Oleg Orlov esete, aki egy emberjogi szervezet, a Memoriál elnöke és a Moszkva-Helsinki eh, csoport eh, Ludmila Alexia asszonyt ebben a a kontextusban kell megvizsgálnunk. Kadirov elnök által megkérdőlezett eh, állítások, amelyeket megfogalmazott Oleg Orlov úr, ugye Orlov úr azt állította, hogy Kadirovnak szerepe volt a már említett újságírónő meggyilkolásában. Orov úr most a második bírósági tárgyalás vagy per elé néz. Az EU felhívja Oroszország figyelmét arra, hogy az ENSZ, az OECD és az Európa Tanács tagjaként tartsa tiszteletben kötelezettségvállalásait. Medvegyev az Oroszországban uralkodó jogi nihilizmus ellen szólt fel. Az EU szívesen támogatja Oroszországot igazságszolgáltatási rendszere reformjában. Nagyon fontos a szoros együttműködés az Európa Tanácssal. Az Európai Unió nagyra értékeli azt a lehetőséget, hogy megvitathatja emberi jogi problémáit az orosz hatóságokkal. Örülünk annak a nyílt attitűdnek, amely jellemző medvegyetre, amikor ezeket a kérdéseket felvetettük. A rendszeres EU-Oroszországi emberi jogi szakértői tanácskozások lehetőséget biztosítanak ezen tárgyalásokra. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, biztos asszony! az Észak-Kaukázusról szóló vitát lezárjuk, most pedig rátérhetünk a szavazásra. Először is hat indítványról fogunk szavazni a zimbabai, zimbabai kilakoltatásokról van szó. Az egész állásfoglalást szavazásra bocsájtom, mellette, ellene, tartózkodás, úgy látom elfogadtuk. Követ